Shall we begin uh, with this session? Uh... Kezdjük talán az ülést, vagyis folytassuk. Az utolsó napirendi pontunk egy véleménytervezet bemutatása, az új szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköz. A téma, én vagyok egyébként ennek a jelentéstevője. A több éves pénzügyi terv keretein belül van szó erről a javaslatról, és a célunk az, hogy az EU külső fellépését meghatározzuk. A szomszédsági fejlesztés és nem közi, nemzetközi együttműködési eszköz célja az, hogy az egész Európai Unióban meg tud, az egész világon meg tudjuk valósítani az Európai Unió külügyi fellépését, ahogy ezt előírja a szerződés. A szakbizottságunk számára mi lenne itt a lényeg? A rendelet javaslatnak van egy költségvetési része is, és a, a migrációval kapcsolatos kihívások, problémák, feladatok költségvetési hátterét kell valamilyen módon megszabnunk. A bizottság azt javasolja, hogy az, e, az eszköz 10%-át költsük a migráció kiváltó okaira, illetve a a menekültek védelme, a migránsok jogaival való foglalkozást, a különböző igazgatási kérdések finanszírozására szánnánk ezt. Most pedig megadnám magamnak a szót, mivel hogy én vagyok a jelentéstevő, és utána a jelentéstevő, az ennyi jelentéstevők következnének. Nagy kár, hogy egyet se láttak. Jaj, van itt egy ember mégis. Speak Olaszul fogok beszélni, mert olaszul készítettem elő a beszédemet. Il nostro compito è emendare la proposta da un punto di vista... Feladatunk az, hogy libés szempontból módosítsuk ezt a javaslatot. A feladat nem egyszerű, mert nagyon sok olyan téma van, amely nem csupán a mi hatáskörünkbe tartozik, viszont nagyon sok olyan dolog van, ami részben libés hatáskör. Én nagyon hálás vagyok az árnyékletéstevőknek, már nem nagyon jöttek el ide, de nagyon jó volt az együttműködés, nagyon sok anyaggal gazdagították a, a véleményt. Röviden három gondolat, az első migráció. Az általam javasolt módosítók lényege az, hogy ne vegyük el a legfőbb, a legfőbb témától, ne vegyünk el források a legfőbb témától, ez a hármas cikkben van felsorolva, és itt van egy konkrét utalás a 2030-as agendára, a szegénység elleni küzdelemre, az egyenlőtlenség küzdelemre, ez valójában nem libés hatáskör. A rendelet, úgy értem, úgy gondolom, ahogy nem szabad, hogy más, nem szabad, hogy a rendetet más célra használjuk fel, mint amire létrehoztuk, és nagyon fontos az, hogy jövő, hogy nagyon fontos az, hogy röv, rövid határidőn belül e, felhasználjuk ezeket. Második gondolat, jogi keret. A javaslat bizonyos területen egy kicsit hiányos. Véleményem szerint az európai jogszabályokat, illetve a nemzetközi jogszabályokat konkrétan fel kéne sorolni az emberi jogi témában, illetve az alapjogi kartát, a, az Európai Emberi Jogi Kartát, a Global compact az ENSZ részéről, illetve a gyermekjogi kartát, illetve a Párizsi klíma klímával kapcsolatos egyezményt harmadik gondolat, gondolat. Hogy néz ki ennek az eszköznek a konkrét megvalósítása, igazgatása? Az Európai Parlamentnek szerintem egyféle nagyon fontos garantor szerepet kéne szánni. A képviselők véleményem szerint kell, hogy kapjanak egy éves jelentést, beszámolót a felhasznált alapokról, és úgy vélem, hogy egy panasz benyújtási mechanizmust is létre kéne hozni. Egyébként a fenntartható fejlesztési alapban ez már megvan, de az új az új fenntartható fejlesztési alap pluszban ezt nem javasolták ki imárom. Tehát én azt gondolom, hogy azok, akik áldozatául estek a különböző rendeletváltozásoknak, azoknak lehetőséget kell biztosítani a benyújtásra. Ne felejtjük el, hogy helyi szinten is támogatnunk kell azokat, akik a szegénység elleni harcban aktívak, civil szervezetekre gondolok például, és nagyon fontosnak tartom, hogy folytonosan kikérjük ezeknek a szervezeteknek a véleményét. A legrászorultabbaknak, a legelszigeteltebbeknek különös figyelmet, ezekre különös figyelmet kell fordítani, és kiemelném itt a nőket és a gyerekeket. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, ki szeretne hozzászólni. Megadom a szót Biztisen úrnak. And you have two minutes time. Kérem, próbálja kettő percre szorítani a hozzászólását. Um, Köszönöm, elnök asszony, az ECR frakció árnyék előadójaként elmondhatom, hogy frakcióm a bizottság javaslatát üdvözli. Ez egy jó irányba, helyes irányba tett jó lépés. Úgy érezzük, hogy ezt az eszközt erősíteni kell mindenképpen. A bizottság javaslatának legtöbb eleme jó irányba mutat. Szeretük volna, hogy egy kicsi ambiciózusabbak, ez majd meg is jelenik az általunk benyújtandó módosító képében. Emellett szeretnénk némileg eltérni a raportőr véleményétől, majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz számára elfogadható. Köszönjük szépen! Hogyha más képviselőtársam nem szeretne hozzászólni, akkor mindenképpen megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. És valóban először is kifejezni mobil örömömet, hogy az önök vélemény tervezete valóban nagyjából egybevág az Európai Bizottság javaslatával. Úgy érezzük, hogy hogy ez a szomszédságpolitikai eh, és együttműködési eszköz a 2030-as eh, fenntartható fejlődési célok keretében tekintendő, a preambulum bekezdések már egyértelműen utalnak rá, hogy a 2030-as napirend fenntartható fejlődési céljainak a szolgáltába kell állítanunk ezt az eszközt. A migráció a fejlesztéspolitika részét képezi ennek érdekében. Mind földrajzi, mind tematikus szempontból az eszközön belül ezt kell figyelembe venni, ahogy azt említette, a 10% az eszköznek kifejezetten az irreguláris migráció kiváltó okainak megoldását kívánja szolgálni, ezen belül például a kapacitás fejlesztésen keresztül, hosszú távon persze, de az is fontos, hogy a migrációt ne válasszuk teljesen szét a fejlesztéspolitikától, úgy érezzük, hogy a gyökerénél kell a problémát megoldani. Az európai vállalások, különböző nemzetközi szerződések és egyezményekre való hivatkozások is megjelennek. Ebben a rendeletben az világos, ez ügyben is azt hiszem, hogy van még némi finomítani való. Az IFSD jelentés kapcsán Amit önök javasolnak, ez már a pénzügyi rendeletben most is szerepel. A fenntartható fejlődés európai alapja, az IFSD, illetve az újonnan javasolt IFSD plusz eh, között azért van különbség, mert egy új pénzügyi rendelet lépett életbe, és az IFSD kapcsán felmerülő kötelezettségek a pénzügyi rendeletben jelennek meg. Ezért úgy éreztük, hogy nem kell ezeket kétszer megemlíteni, mert ezek már megjelennek máshol. Örülünk annak, hogy a civil szervezetek eh, fontosságát önök is átérzik. Eh, a programozás során már most is figyelembe vesszük a véleményüket egyébként. As uh, now they, they are consulted at all steps. A folyamat minden a folyamat minden lépésén eh, kikérjük a civil szervezetek véleményét. Úgy érezzük, hogy ez az új eszköz a végrehajtó hatóságok és a tagállami szervek feladatát is megkönnyíti majd, hiszen több eszköz párhuzamosan létezik ma, ezt egy darab egyértelmű szabályrendszerbe sikerül egybe hozni egy kalap alá. Ennyit szerettem volna elmondani dióhéjban. Köszönöm. I'm really very grateful. Uh, Nagyon hálás vagyok, Szandi Dimeterio úr, ezekért a magyarázatokért, és remélem, mert ezt még cserélhetünk a jövőben. És hogyha más nem kér sort, de még a módosító benyújtásának határideje november 6 kedd 17 óra. Köszönöm szépen! és lezárom ezt az ülést.